Most pedig eh, az északi áramlat kapacitásának eh, meg, megkétszerezésével kapcsolatos anyagról fogunk beszélni a eh, tanács nevében Schmidt miniszter úr. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Az energiaellátás biztonsága szükségesé teszi azt, hogy szélesebb körben együttműködjünk e témában partnereinkkel. Ez az Európai Unió külpolitikájának fontos területe, mert az energia geostratégiai dolog, és az energiaellátás biztonsága óriási kihívás az EU számára. Számos intézkedést hoztunk már meg emiatt a múltban. A, például a harmadik belső piaci csomag a megújuló energiákról szóló irányelv, illetve az energiahatékonyságról szóló irányelv az Európai Parlament és Bizottság eh, kommunikációja az energiabiztonságról. Az együttműködés az energia közösség felé való előrelépés irányába. Az elnökség úgy gondolja, hogy minőségi lépésre van szükség az európai energiapiracon, hogy megerősítsük az energiállátás biztonságát. Öt dimenzióra szeretnék kitérni ennek kapcsán, az ellátás biztonsága, a belső piac, amely teljes mértékben integrált, az energia hatékonyság, a kibocsátások csökkentése, és végül a kutatás és az innováció e területek. Az utolsó ponttal kapcsolatban szeretnék emlékeztetni, hogy elnökségünk Luxemburgban megszervezte az energiatechnológia hetét. Több mint 500 ágazati szakértő gyűlt össze, energiaminiszterek és vállalatvezetők, valamint vállalkozók, akik az energia területén dolgoznak a megújuló energiákkal. Az Energia Unióval kapcsolatban a regionális energiaegyüttműködés is meg kell együtt erősíteni. Így a piacok integrációja jobban megvalósul, miközben a gazdaság fellendül, és beruházási lehetőségeket teremt mindez az energia területén. Az energia területén meg kell erősíteni a gázellátás biztonságát különösen. Az Európai Bizottság éppen ezért nyújtja be, ha jól tudom, 2016-ban azokat a javaslatokat, amelyek a földgáz ellátásra vonatkoznak. Az elnökség az előkészítő munkákban és az elkérdésre vonatkozó konzultációban aktívan részt vesz. A Nord Stream, azaz az északi áramlat gázvezeték kiterjesztésével kapcsolatban hivatalos álláspontunk a következő. Ez egy kereskedelmi kérdés az orosz és nyugati cégek között. Ez a projekt kihívásokat jelent energia, gazdasági, geopolitikai és környezetvédelmi szempontból, valamint kérdéseket vet fel, például azzal kapcsolatban, hogy ez a projekt hogy fog hozzájárulni az, energia diversifikációjához, illetve felvet kérdéseket más országokra való hatásával kapcsolatban is. Az Európai Bizottság a szerződések őre és ezért az ő feladatuk az, hogy megvizsgálják ezt a projektet, annak a jogi keretét felállítsák, és megállapítsák azokat a szabályokat, amelyek a belső piacra ennek kapcsán vonatkoznak. Szeretnénk biztosítani önöket, hogy ezt a dossziét a tanácsban nyomon követjük, és megpróbálunk előre haladni az Európai energia unió létrehozásában, különösen az ellátás biztonsága megerősítése tekintetében, illetve az Európai Unió energia függetlensége irányába. Ezért nagyon fontos az megújuló energiaforrások előmozdítása a klímával kapcsolatban is nagyon sokat hallunk manapság. E tekintetben is rendkívül fontosak a megújulók. Köszönöm. Merci, monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig Miguel Arias Kányete biztos úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy hangsúlyozzak egy kulcsfontosságú üzenetet. Egy ellenálló képes, erős energiaellátás a polgárok és a vállalatok számára is prioritás az Európai Bizottságnak. Felül fogjuk vizsgálni a gázellátással kapcsolatos jogszabályokat a következő hónapokban, a gáz tárolással kapcsolatos jogszabályokat is hogy biztosítsuk azt, hogy minden összhangban van az ellátásbeli céljainkkal. Elköteleztük magunkat az energiaforrások diversifikálása, az energiautak és a beszállítók diversifikálása mellett. Egy egyetlen ö, útvonaltól vagy beszállítótól, szolgáltatótól való függőségnek szeretnék véget vetni, ezért fontos, hogy különbözőek legyenek a források. Az energiapiac gyorsan növekszik, ez lehetővé teszi azt is, hogy növeljük 2020-ig az energia tárolásának mennyiségét, és jobban össze kell kapcsolnunk a tagállamokat. Jól haladunk ezen a területen. Az igazság az, hogy az elmúlt hónapokban már kézzelfogható eredményeket értünk el azon területeken, ahol még az összekapcsolódás a belső piacsal nem kielégítő. Például elmondanám, hogy közép és délkelet Európában javítjuk az összekapcsolódás Portugália, Franciaország és Spanyolország összeköttetését is. Az interkonnekciós kapacitást javítjuk Európa egészével, és 2020-ig további előrelépések történnek. 10 millió kubikméter gáz napi szinten való szállítása a transanatóliai és a transadriai hálózaton keresztül. Kulcsfontosságú eszközünk lesz ez, hogy a balti országokat is Európához kapcsoljuk. Ennek eredményét akkor látjuk majd, hogyha a GIPL gáz összeköttetés Litvánia és Lengyelország között aláírásra kerül ez több mint 300 millió eurót jelent. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindez mennyire fontos, mert a dolgok jelenlegi állása szerint Európa még mindig a gáz egy harmadát Oroszországból importálja, és ennek a fele Ukrajnán keresztül halad, és akkor így el is értem az északi áramlat kettőhöz. A bizottság tudomásul vette az érdekelt felek közti megállapodást, hogy jobban kiépítsük az északi hálózatot. Ez egy kereskedelmi projekt, természetesen el kell dönteni, hogy melyik struktúra a legkifizetődőbb az érdekelt felek számára, de ahogy a más esetekben is, ebben az esetben is a vezetékek teljesen tisztelmen kell tartsák az európai jogszabályokat, a harmadik energiacsomagot, valamint a környezeti versenyjogi és közbeszerzési előírásokat is. Az Európai Bizottság szigorúan fogja ezeket értékelni, összevetve őket az európai szabályozási kerettel, és ezt rövid távon fogjuk megtenni az Oroszországból való szállítási kapacitást csak 50%-ig használjuk ki, de ez már túllép az Európai Unió szükségletén, hogyha az Északjáramlat 2 megépül, akkor az Oroszországból való szállítási kapacitás még inkább nő. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság támogatja azt, hogy Ukrajna továbbra is egy megbízható tranzit ország legyen. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió nyitott az orosz gáz előtt, és szeretnénk, hogy továbbra is gáz szállítónk legyen, de azt is szeretnénk, hogy ez beleilleszkedik a mi diversifikációs stratégiánkba, és az orosz, az orosz szolgáltató a versenyjogi szabályunknak megfelelően jár az európai energiapiacon. Komisszárió. Köszönöm, biztos úr. Megkezdjük a vitát. A frakció képviselők következnek. Buzek elnök úr először. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen, biztos úr tiszteletben tartom a gazdasági szabadságot. A vállalatok szeretnének nyereségre szert tenni, tiszteletben kell tartaniuk a jogszabályokat. Az északi áramlat 2 esetében vannak két egyeink az első és a második elem kapcsán is. Nehéz eh, haszonról, nyereségről beszélni, hiszen a már létező infrastruktúra csak eh, félig van kihasználva, és eh, vezetékeket elhelyezni a tenger mélyén sokkal költségesebb, mint szárazföldön keresztül vezetni ezeket, és ez ökológiai szempontból sem hasznos, nem előnyös. Az északi áramlat 3 pedig nincs összhangban az ökológiai biztonsági kötelezettségekkel, amelyeket a tagállamok támasztanak egy beszállító itt piaci erőfölényre tesz szert, és van egy monopólium ellenes vizsgálódás is, amelyet az Európai Bizottság folytat egyébként a Gazprommal szemben. Összefoglásképpen azt szeretném elmondani, hogy ez a projekt nem pusztán kereskedelmi projektként értékelendő. Ugyanis politikai feszültséget is eredményez, ez pedig már az északi áramlat egy kapcsán ismerjük, ez pedig veszélyezteti a partnereinket is, a szomszédság politika témájában ez a projekt megoszt bennünket, nem kapcsol össze bennünket, és gazdasági szempontból is nehezen indokolható, hogy erre szükség van. Reméljük, hogy az Európai Bizottság minden lehetséges lépést megtesz annak érdekében, hogy ha majd a feltételek nem teljesülnek, hiánytalanul, akkor az északi áramlat kettőt leállítják, úgy, ahogyan azt az egyes esetében is megtetnénk. President Buzek. Buzek, képvis, Buzek elnök úr kékkártyás kérdést kapott. Kíván válaszolni rá? Igen, természetesen. Balcó úr, öné a szó. Mikrofont kérem tisztelt képviselő úr! az északi áramlat közvetlenül orosz gázzal látja el németországot. ön is emltette hogy a jelenlegi kapacitás félig van kihasználva. ez azt jelenti hogy egy újabb vezeték megéptése ennek négyszeresét jelenti. megkérdezem hogy önben nem merült e föl hogy németország ezzel az indokolatlan nagy kapacitással arra készül föl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 około 50%. A kapcsolataink csak 50%-ban kerülnek kihasználásra, tehát az összeköttetés, vagyis a lehetőségek fele még mindig megvan, amit használni tudunk. Ez azt jelenti, hogyha egy új vezetéket építünk, arra semmi indokot nem látok, hiszen a meglévő kapcsolatot sem használjuk ki megfelelően. Azt hiszem, itt valami félreértés lehetett. Zanonátok képviselői a szó. A Szocialista és Demokratikus Frakció nevében. Köszönöm elnök úr, köszönet miniszter úr, és köszönet biztos úr aggályos és nem kevéssé ez a bejelentett szándék, hogy megduplázzák a Nord Streamnek a kapacitását. Ha ez így történik, amire épp az előbb emlékeztetek minket, fokozódni fog az orosz gáztól való függőség, és csökkenni fog a tranzit vonal lehetősége az Európai Uniós célországokba. Most három ilyen lehetőség van, Nord Stream, ami meg lesz duplázva, Amál, Belorusszán keresztül, ukrajnai hálózaton keresztül, és akkor végül csak kettő ilyen vezeték lesz. Ez a diversifikáció szempontjából azt jelenti, hogy csökkentjük az útvonalakat, úgyhogy a tagállami egyensúly még inkább romlani fog az energiabeszerzés tekintetében. Ez egy rendkívül súlyos probléma, főleg azok számára, akik most egy ambiciózusabb európai és kormánypolitikát követnek, a beszerzési biztonság alapvető fontosságú, és további súlyos probléma az Európai Unió számára egészében, attól függetlenül, hogy itt energiapolitikáról van szó. Miért vágjuk ki, vagy miért zárjuk ki Ukrajnát a gázvezetékekből? Ez azt jelenti, hogy nem teljesítjük, nem biztosítjuk a konszolidációs lehetőséget Ukrajna számára, és a súlyos orosz benyomás még inkább növekedni fog. Az orosz szállító bejelentette, hogy az ukrán folyékony gáz szállítás 2020-ban véget fog érni. Ez azt jelenti, hogy több milliárd eurós veszteség lesz, hiszen tranzit tarifaként ez a bevétel nem fog megjelenni. És ez az ország számára gazdasági és szociális problémákat fog hozni, okozni, de Kelet-Európa nagy része számára is problémás lesz. Végül még annyit szeretnék elmondani, hogy a déli áramlat gyakorlatilag belefulladt ebbe a lehetőségbe, vagy ebbe a megoldásba, ebbe a választásba, és emiatt erősödött meg az északi áramlat. A konzervatívok és reformisták nevében Grobaszi képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány éve egy vita során megkérdeztem Ötinger biztost, hogy a németek miért vesznek részt az északi áramlat gázvezeték építésében, hiszen a bizottság ellenjavaslattal ért. És a bizottság azt mondta, hogy nem támogatna egy ilyen befektetést. A ráki következendő évben ismét megkérdeztem Ötingert, hogy a németek miért támogatják a Gazprom projektjét. Erre Öttinger azt mondta, hogy magánkezdeményezés volt, és a német kormánynak pedig nem volt semmilyen eh, beleszólás ebbe a dologba, hiszen ez egy privát befektetés volt. Tehát a északi áramlat kettes a harmadik energiacsomag összefüggésében és az energiaunió tekintetében problematikus. Az Energia Unió tekintetében pedig előadóval vagyok. A mai válasz pedig megint az, hogy magánbefektetésről van szó, és hogy a bizottságnak itt semmilyen befolyása nincsen. 110 köbméterről van szó, és ez eléggé lényeges mennyiség és nem azt mutatja, hogy diverzifikálódnak az Európai Unió energiaellátási forrásai. Arról is szó van, hogy a közép-kelet-európai országok is érintettek, és egyedül vannak. Hiszen arról van szó, hogy különféle klímaváltozási kötelezettségeket vizsgálnak majd felül. Tehát véleményem szerint az energiaellátás tekintetében az országok között nőne a szakadék. Mit gondolnak erről? Ebbe az irányba kell mennünk? a dimetikus és demokratikus és liberális frakció nevében Petersen képviselője szól. Now Stream Köszönöm szépen. Az északi áramlat kettes nagyon messze van a jövőbeli energiaellátástól, az energiauniótól és a harmadik energiacsomagtól. Oroszország kulcs fontosságú partner lesz az elkövetkezendő évtizedekben is, és természetesen függünk tőle. Ez pedig befolyásolja a kulcsfontosságú projekteket, amelyek az infrastruktúrával függenek össze. De Oroszország és a Gazprom pedig ellenállt az európai energiapiac liberalizálásának is megpróbálta az európai energia politikát aláásni, és pedig a lehető legmagasabb szinten. Éppen ezért az orosz javaslatokat mindig gyanúval kell fogadni. A Európai Parlament pedig a következő évek energiauniójáról gondolkodik. Hogyan látja, hogyan haladjon az Európai Unió a Európai Unió tükrében ezzel a új gázvezetékkel. Például a bizottság el tudja mondani, hogy hány európai állam becsli fel, hogy milyen hatása lesz energiaügyi és geopolitikai hatása ennek a északi áramlat kettőnek? A legtöbb ország környezetvédelmi hatástanulmányokat végez. Azonban ez igazából nem veszi figyelembe az energiainfrastruktúra kritikus politikai kérdéseit. Éppen ezért felszólítom a bizottságot, hogy az érintett tagállamokkal kezdeményezzen párbeszédet, és jelentse a parlamentnek, hogy az érintett országok hogyan látják a kritikus infrastruktúra geopolitikai kihatásait. Hiszen az is lényeges, hogy a bizottság hogyan közelíti meg ezt a kérdést, és hogy a bizottság igazából csak is az európai szomszédság és Ukrajna politikára gyakorolt hatásaival foglalkozik. Köszönöm. Per il gruppo Baloldali és Európai Egység frakciója nevében Szini Okotis képviselője szól. Köszönöm, elnök úr. az északi áramlat gázvezeték kapacitásának megduplázása azt jelenti, hogy Európai Uniónak végig kell gondolnia az energiabiztonságban jelentkező hiányosságokat. Meg kell vizsgálni, hogy az energiaellátásnak milyen hiányosságai vannak. Ez főleg Dél-Európát érinti. Sokan fejezik ki ma a kétségeiket ennek a gázvezetéknek a bővítése tekintetében, de a probléma az, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek teljesen izoláltak. Vannak dél-európai tagállamok, ahol súlyosak az energiahordozók beszerzésének a problémái. Még egy aspektus figyelembe kell venni, amikor az északi áramlatról beszélünk. A bizottságnak föl kell ismernie azt a tényt, hogy maximálisan ki kell használni a helyi energiaerőforrásokat. Gondoljunk például a Cipruson nemrég felfedezett készletekre, vagy pedig a közel-keleti észak-afrikai készletekre. Az Európai Unió hangsúlyozza, hogy támogatja a déli területeken az energiaellátási problémák megoldását, főleg a földgázra koncentrálva. Fontos lenne, hogy egy teljes stratégiát kidolgozunk az energiaszektor számára, és így garantálni lehessen minden fogyasztó számára az energiahordozók beszerzését. Hogyha mindez megvalósul, akkor senkinek nem kell aggályoskodnia az északi áramlat miatt. Tumsz képviselője szól zöld frakció nevében. Köszönetet mondok Bütikofer kollégának, aki kezdeményezte a ma esti vitát. Kedves kollégák, a északi áramlat megduplázása Oroszország és Németország között nagyon rossz ötlet. Azt gondolom, hogy provokációnak is nevezhetnénk, hiszen az Európai Energia Unió egységességét fenyegetjük vele, és az európai energiapolitikát. Világos a Gazprom stratégiája. Az Ukrajnát a tranzitból ki akarják zárni, aminek megvan az összes gazdasági és geopolitikai konzekvenciája itt vannak a kelet-európai polgárok, és az életük ettől nehezebbé válik majd és a Gazprom pedig dominánsabb helyzetbe jut, mint eddig. Ez az Energia Unió érdekei ellen van, ez e, a szolidaritás ellen, ellen van, és a politikai, geopolitikai érdekeinket is érti Ukrajnában. Meggyőződésem, hogy a parlament többsége és a kormányok többség is osztja ezeket a véleményeket, érveket. De itt vannak a lobbistak, a Gaz de France Suez, eh, a BSF Wintershall, eh, a British Shell Hollandiából. Ők vannak itt a folyosóinkon, és igyekeznek meggyőzni bennünket. Azt mondják, hogy ez egy kereskedelmi projekt és természetesen erős szövetségeseik is vannak itt. Angela Merkel, François Hollande itt ültek délután, David Cameron is közéjük tartozik. Tényleg az a kérdésem, hol van a koherenciánk az ukrajnai politikát tekintve, hol van a szolidaritásunk a szomszédos országokkal, közép-kelet-európai országok esetében, és nem mondják, hogy ez egy kereskedelmi projekt, ez egy politikai projekt, egy igen robbanékony projekt és egy megosztó projekt rendkívüli mértékben. Éppen ezért ne csak a bizottság legyen erős és kemény, és remélem a helyes emberül itt hanem a Tuskhoz is fordulok a tanácselnökéhez, hogy lépjen. Nagyon sajnálom, hogyha ez a projekt nem kerül a napi rendre az egyik következő tanácsülésen, akkor felejtsük el az Európai Energiauniót, ha ezt nem érjük el. Ezért Merkel asszony, Cameron úr és Holland úr magyarázzák el a többieknek, a többi miniszterelnöknek, miért támogatják ezt a projektet, amely annyira megosztó is, amit le kell állítani. Köszönöm szépen. Az EFDD frakció nevében Tamburának képviselője szól. Nagyon sok felszólaló hangsúlyozta, hogy probléma az északi áramlat kapacitásának a megduplázása. De nézzük ezt eh, más megoldatlan problémák szintomájaként. Az Európai Unió késedelmeskedik az energia átállás tekintetében, ezért sajnos még mindig szükség van az orosz gázra. Többször említettük ezt itt ebben az intézményben, és soha nem hallgattak meg minket. Ha Vannak olyan geopolitikai irányvonalak, amelyek megbontják a nagyon sérülékeny egyensúlyokat. Ha Ukrajnát valóban segítettük volna, hogyha a stabilizáció ügyújára léphettek volna, ahelyett, hogy háborús forradalmi helyzetek alakultak ki, akkor a problémát nem látnánk ilyen súlyosnak nincs erős demokratikus politikánk. Néhány hegemon állam döntéseket hoz a saját érdekeinek megfelelően. Ezeket az országokat nagyon könnyű nagy ipari komplexok részéről befolyásolni, és nem foglalkoznak az összes európai állampolgár érdekével. Ezzel együtt az, ez a parlament is támogatja a megszorítási politikákat, amelyek csak problémát okoztak a dél-európai vállalkozásoknak és állampolgároknak. A helyzet nagyon súlyos. Mi legyen az orosz szankciókkal, hiszen ez minden a témával foglalkozó állásfoglalásnak témája. Mit mondhatunk a déli állampolgároknak, elsősorban a görögöknek, a ukrán, népség, az ukrán népről elfeledkeztünk. Ezeket a témákat mindenki nagyon jól ismeri. Ezért egy beteg unió jó orvosaként próbáljunk cselekedni a választópolgárok jó létét között. Nem csak a dekarbonizáció irányába kell e- lépnünk az energiatranzit átalakulás területén, az európai szuverenitás biztosítása révén és a levegő minőség biztosításával is, hanem a jó szomszédság, a béke szolgálatában is föl kell lépnünk, anélkül, hogy bárki befolyásolna minket. Ezért határozottan azt követeljük, hogy egyik tagállam se legyen első az egyenlők között. Legyen ténylegesen az európai népek egyenlő uniója ez az Európai Unió. Az ENF frakció nevében Baj kollégája szó. Biztos úr, kedves kollégák, mindig próbálunk valakit hibáztatni, de nézzük meg, hogy pontosan mi a helyzet, ami előttünk áll. Oroszországtól függőségben vagyunk, és ez egy helyzet, ezt mindenki elfogadja. Először is szeretnék emlékeztetni az francia gáz szektor vezetőjének a szavaira. Itt ebben a parlamentben elhangzottak ezek a szavak, és azt nyilatkozta, hogy Európa nem tud megélni az orosz gáz nélkül. Tetszik vagy nem tetszik, ez, ez tény, ez tagadhatatlan tény, és az Nemzetközi Energiaügynökség új igazgatója is egyetértett ezzel. Az ukránokra is gondolni kell, hiszen rendkívül problémák állnak előttünk. Az ukrán hatóságok folyamatosan vádolják az oroszokat, és a gázvezeték biztonságát nem tudják garantálni, hiszen ugyanakkor nagyon nagy kapacitású ez a gázvezeték. Nem szabad elfelkezni azt sem, hogy nagyon sokszor fenyegetik őket a gázvezeték elzárásával, az orosz, vagy az ukrán cég sokszor fizetésképtelen, és ezért ez a fenyegetettség elég éles. A bizottság szeptember 25-én egy közleményében bejelentette, hogy 100 millió dollárra támogatja Ukrajnát azért, hogy a, ezen a télen az orosz gáz áthaladását biztosítani lehessen. A bizottság ezt a pénzt biztosítani kívánja. Ugyanakkor ezen a télen sajnos nem biztos, hogy ez teljesülni fog, és nem biztos, hogy az ukránok nem fognak fázni. Ugyanakkor fontos az Európai Unióhoz való közelítés. Ez azt jelenti, hogy erősödik az Oroszországgal szembeni ellenék, ellenségesség, pedig természetes partnereink a szomszédos országok kell, hogy legyenek a déli áramlat Bulgária, Szerbia, Magyarország, sőt Olaszország és Görögország számára is előnyös. A német és a francia, az osztrák ÖMV, az angol-holland kőolaj csoportok megakadályozták azt, hogy a déli áramlat megerősödjön. És ezért ez a vállalkozás sajnos nem lehet sikeres. A bejelentés a Vladivostoki gazdasági fórumon történt, a jelenlegi kapacitás megduplázására vonatkozóan. A bizottság ugyanakkor nem kellene, hogy elvesse ezt a programot, és nem kellene, hogy lemondjon a déli áramlat ambiciózus terveiről. A stabilitást kell garantálni, amire korábbiaknál sokkal inkább szükségünk van, hogyha fenntartható megoldást akarunk, és nem pedig ezt a hidegháborút, ami most megkezdődött. Monsieur, Monsieur, Baj úr, Kékártyás kérdést szeretnének föltenni önnek. Válaszol a kérdésre? Andre Visszó képviselőni a szó. Kedves kolléga, itt a Gazprom dicsimnuszát hallottuk, aki az Európai Unió legmegbízhatóbb gázszállítója. Hogyan magyarázza a Gazprom helyzetét? amely valószínűleg Európa legkorruptabb nagyvállalata. Tehát a menedzsment tagjai Moszkva környékén óriási palotákkal rendelkeznek, valószínűleg fekete pénzekből. És miért kér a Gazprom Ukrajnától több pénzt, mint Németországtól? Nem lát ebben valamilyen politikai témát? Hogyan, hogyan magyarázza el, hogy, or, hogy az oroszok, a Gazprom többet kér Ukrajnától, mint Németországtól? A közgazdász nyilván tudja a választ. Euh, Kedves kolléga, megjegyzése emblematikus. A megtakarítási és megszorítási intézkedések tekintetében Oroszországgal szemben, amit az Európai Parlament folyamatosan hangsúlyoz. Amíg az ellenkezője nem bizonyosodik be, addig a Gazprom a szállítás tekintetében mindig is teljesítette az ígéreteit, és folyamatosan és ismételten annak ellenére, hogy Ukrajna nem teljesítette a fizetési kötelezettségeit Oroszországgal szemben. La parola. Korvin Mike képviselője a szó, független képviselő. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Mindenképpen arra hívom fel a figyelmet, hogy itt magáncégekről van szó persze, de azért csak úgy véletlenül ők sem tevékenykednek, sem Németországban, sem Oroszországban. Nyilvánvaló, a kormányok nélkül ők nem tudnának lépni. Kanyete úr azt mondja, hogy a második vezeték a diversifikációra szolgál így lehet eh, a kínálatot diversifikálni, de hát ez nevetséges. Puzek úr, véleményem szerint itt arról van szó, hogy a második vezeték adott esetben arra szolgál, hogy Ukrajna Ukrajnát se hagyják ki az ellátásból. Ez így elég homályos ez az egész. Azt hiszem, hogy az összefüggések nagyon nehezen érthetők meg. Minden esetre meglepetés volt számomra, hogy a zöldek a szén ellen, az atomenergia ellen vannak, de az ellen nem harcolnak, ami Oroszország felől érkezik, és érdekes módon itt is van részvényeleség ezen keresztül. Aztán hmm, itt az északi áramlat kikerüli Lengyelországot, ezzel nincs baja hmm, az Európai Bizottságnak. Miért nem tesznek itt semmit, pedig simán tehetne valamit. Itt a lengyel köztársaság védje meg önmagát az Európai Bizottság. Ezek szerint nem lát fenyegetést ebben. Erre csak azt tudom mondani, hogy itt ö, gyakorlatilag a Gazprom ügynökévé válnak. Karinc kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt biztos úr. Az Európai Uniónak van egy stratégiai gyengesége, méghozzá az, hogy függünk az energiaimporttól, és Gyakorlatilag egyetlen beszállítónk van Oroszország. Ez egy gyengeség, de vannak megoldások. A megoldás azt jelenti, hogy az Európai Energia Uniót hozzuk létre, aminek három fő pillére van. Egyrészt csökkenteni kell az energiafüggőséget, a versenyt kell erősíteni, és harmadik pontban diversifikálni kell az energiaforrásokat. A no, az északi áramlat második projektje ezzel szembe megy. Ez nem támasztja alá az EU energiapolitikai céljait, hiszen erősödik az oroszországi függőség, a verseny csökken, és nem diversifikáljuk a forrásokat sem. Szinte egyetlen forrásunk marad. Ehhez még kiegészítésképpen szeretném elmondani, hogyha ha megduplázott kapacitás létrejön, akkor ki lehet szorítani Ukrajnát. Mi az EU-ból igyekszünk orosz, ő, Ukrajnát támogatni, de nem marad eszköz a kezükbe, és az energiabiztonság hiányzik. Le kell állítani ezt a projektet. Hogy tudjuk leállítani? Egyrészt egy politikai fellépéssel, Hasonlóan, mint a déli áramlat esetében, ahol politikailag állították le, aztán lehet jogi fellépést is fontolgatni. Az Európai Bizottságot meg kell kérnünk, vizsgálják meg, mi a helyzet a vállalatok közötti szerződéseken belül, hiszen hatalmas vállalatok kötöttek szerződést, illetve a harmadik államok beszállítóiról is szó van. Köszönöm szépen a figyelmet, Bácsidis kolléga. Köszönöm szépen. Az Európai Unió energiafüggősége az egyik fő oka annak, hogy az energiauniót létre akarjuk hozni és hogyha Oroszországgal cégek szerződést kötnek, és az iszaki áramlatot akarják megduplázni, az szembe megy a mi energiapolitikánkkal. Ez a megállapodás kikerüli a többi EU-s tagállamot, és izolál egyes országokat a hálózatokból milyen helyzetbe kerülnek majd ezek az országok, hogyha nem tudnak részt venni a hálózatokban. Vegyük például Litvániát, amely LNG terminált hozott létre, és igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy csökkentse az energiaköltségeit. A magáncégek olyan döntéseket hoznak, amelyek partnereik érdekeit sértik, mint Ukrajnáit például. Tehát itt kérdéseket kell feltenni. Az a fáradozásunk, hogy az energiabiztonságot erősítsük, az azt is jelenti, hogy a függőséget csökkentsük Oroszországtól, vagy ez nem helyén való. Botrányosnak tartom ami itt történik, és az Európai Bizottság nem kapta meg a szükséges információkat az aláírás előtt, a megállapodás aláírása előtt. Azt hiszem, hogy intézményeink hatékonyságát kérdőjelezi még ez az eljárás. Fatiga képviselő. Köszönöm szépen. Ja. Köszönöm az északi áramlat egyik fontos célja volt, hogy befolyást gyakoroljunk, politikai befolyást, de ugyanakkor ez rontja az energiaellátás biztonságunkat. Az Európai Unióban pedig a szolidaritás az egyik legfontosabb elv. Ezt ki kellene fejeznünk az új török áramlat, az új vezeték esetén is. Ennek a két projektnek a természetes háttere az nem más, mint az orosz propaganda eszközei, és nem a mi érdekeinket szolgálják ezért föl kell lépni az ilyen orosz kommunikációs célokkal szemben. Australia Csusz képviselő. Mr. President, uh, Commissioner colleagues. Elnök úr, tisztelt biztos úr és kedves kollégák! Idén júliusban az Európai Parlament néhány tagja, és jó magam is, írtunk a bizottságnak, hogy a északi áramlat kapacitásága a megkétszereződés, megkétszeresét értékeljék. Gyors, rövid választ kaptunk, ezt idézem is. Az északi áramlat vezetékének a kapacitás növelése elsősorban és kizárólag kereskedelmi kérdés, és ennyi volt az idézet. Hát business as usual nagyon sok kolléga kifejezte már a véleményét. Én három egyszerű dolgot szeretnék említeni. Még mindig biztosabban fejben tartva az összes geopolitikai kérdés, hogy ez egy kereskedelmi projekt Ukrajna kikerülésével elsősorban. Második kérdésem az északi áramlat kapacitásának a növeke, növelése az nem mond ellent az EU energiauniónak és az EU energia biztonsági kérdéseinek? Harmadsorban, hogyan lehet kiegyenlíteni és ezeket a dolgokat, csökkenteni az orosz gáztól való függőséget Európában, és megkettőzni a, ennek a gáz vezetéknek a kapacitását. Ferrer a képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az Energiaunió fejlődése igazából nem más, mint egy nagyon lényeges szektor veresége. Én ezzel azt szeretném mondani, hogy igazából a nemzeti érdekeket is alássa. Hiszen az Energia Unió nagyon ambiciózus terv volt, hogy az energiapiacokat integrálja. Olyan kérdésekről volt szó, hogy hogyan lehet növelni az energiahatékonyságot, hogyan lehet a forrásokat diversifikálni, hogyan lehet az energia ellátást biztosítani bizonyos tagállamok számára. Tehát az Energia Unió elő kellett volna, hogy szóljon. És ezek a dolgok most valahogy kikerültek a középpontból. Tehát mindenképpen kell egy demokratikus ellenőrzés is. Hiszen az energia közjóként el kell venni az energiát a monopóliumoktól. Ne felejtsük el, csak is így lehet az energiauniót megvalósítani. A egy Tarán képviselő. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Sefcsovics biztos megígérte, hogy megvizsgálja az északi áramlat jogi szempontjait. Üdvözöljük. Hiszen uh, itt uh, geopolitikai játékokban használnak fel különféle eszközöket, energiaellátási eszközöket, és ez valahol egy közvetett háborúhoz is vezethet. Tehát Oroszország és Németország külön üzletet köt. Hogy elkerüljünk egy lose-lose helyzetet. A parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak együtt kell működnie, és nem úgy, mintha egy Bermuda háromszög lennének. És Tusk úrnak is fel kell lépni. Elnézést, hogy rosszul ejtettem a nevét. Tehát Tusk elnök már felvetette a témát. És Merkel asszony és Holland úr, Éva Kopács, Viktor Ponta, Bohuslav Szobotka, és többiek is hangsúlyozták, hogy fatális hiba lenne, hogy Putyin és Schröder urak megvalósíthassák ezt a gazdaságilag és környezetvédelmileg is káros projektet. Kanyéte úr, ön ismeri az olajüzletet. Én ismerem a gáz ügyet, hiszen a Szovjetunióban gázvezetékekkel foglalkozó mérnök voltam. Tehát nagyon jól tudom, hogy itt blöföl van szó. Itt azt is tudjuk, hogy a Gazprom néhány millióval megajándékozza a francia nemzeti frontot, de ennek ellenére le kell állítani ezt az őrült tervet. Hiszen először Ukrajnát nyelik el, utána mindenkit. Talán úr kétszer annyi időt beszélt, mint amennyi a rendelkezésre állt volna. Honorable Zeinfeld. Zeinfeld képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Központi eleme az európai energiabiztonságnak az az, hogy csökkentsük a függőséget az Európai Unió esetében az import energiahordozóktól, főleg itt a keleti országokra gondolok. Ilyen értelemben meg kell megítélni az északi áramlat bővítését. Egyébként ez nem illik bele az energiabiztonsági stratégiánkba se itt az EU-ban. Nagyon fura ez a helyzet. Az összes stratégiai dokumentum azt tartalmazza, hogy az EU igenis a diversifikációt igyekszik erősíteni az energiaellátásban. Másrészt viszont azt látjuk, hogy vállalatok olyan beruházásokat eszközölnek, amelyek az még jobban függővé teszik Oroszországtól az EU-t és a tagállamokat. Ezért a politikusok véleményét is ebből szempontból kell megítélni. Azt mondják, hogy ez egy kereskedelmi magángazdasági döntés, amiben nem lehet beavatkozni. De hát Németországban végül is az állam is részvényes, és részt vesz a Gazprommal folyó egyeztetésekben, ezért aztán fura az, hogy ilyen hosszú távú vállalkozásokat indítanak, anélkül, hogy állítólag tájékoztatták a kormányt. Ennek az egész közösségre megvan a maga hatása, és nehézséget jelent egyes tagállamok ellátására is. Bulgáriáról, Lengyelországról beszélek elsősorban, de más országok is érintve vannak, mint például, mint például Törökország. Évente két milliárd euró az, ami érintve van. És itt szoktak egy szolidaritáson alapuló projektről beszélni. Hát ez így elképzelhetetlen. Elnök úr, le kell állítani ezt a projektet, ehhez kell hozzájárulnunk. energetics Az Energia Unió egyrészt egy versenyképes energiapiacot jelentene, másodszorban pedig az Európai Unió klímacéljének megvalósítását. Ennek érdekében az energiahatékonyságot is fokozni kell. Az északi áramlat pedig hozzá is járulhat az energiabiztonsághoz és az energiaunióhoz. Hogyha hosszú távon és racionálisan tekintünk az ügyre, akkor különféle vitáspontok vannak. Tehát ezeket a vitáspontokat most szerintem el is lehet felejteni. És Gondoljunk arra, hogy ha a kapacitásokat megkettőzik, akkor ez egy jó döntés is lehet, és hasznos lehet. Hiszen fizikailag, kémiailag ez az energiaellátás hatékonyabb, mint például a szén. Tehát főleg, hogyha arra gondolunk, hogy mi történik ezen anyagok elégetésénél. És így az energiatermelést is figyelembe kell venni. Hasonlóan, mint a szélerőműveknél mindenképpen figyelembe kell venni az úgynevezett csúcsidőkben is. Ezt Oroszország nagyon jól megértette, és véleményem szerint felismerte ennek a projektnek az időszerűségét. Azonban a közösségi projekteket mindenképpen az Európai Unió ellenőrzése alatt kell lefolytatni, főleg ami itt a diversifikációt jelenti a Balti-tenger térségében. Tehát szerintem itt gondoljunk az észszerű dolgokra is. Most pedig az ECR nevében van Bosszőt képviselő. Másfél percre. Köszönöm, elnök úr, kedves kolléganők és kollégák, kedves biztos úr. Az északi áramlat megduplázása az Energia Unió ellenében van, hiszen az energiaunió azt jelenti, hogy Európának függetlenebbé kell válni az orosz gáztól. És ez nem csak differenciálást jelent, hanem alternatív energiaforrások azonosítását is. Hogyha az északi áramlatot most megkettőzik, akkor ez nincs a céljaink érdekében. Az oroszok akarják ezt, az oroszok geopolitikai érdekeiket követik. Tehát Mit tegyünk, hogyha Oroszország lezárja a gázcsapot? Akkor milyen energiaforrásokkal élhetünk? Tehát szeretném önöket eh, megkérni, hogy kritikusan viszonyuljanak a dologhoz. Most az ALDE nevében, eh, azt hiszem, Szelimovic képviselő. Szálmán. Köszönöm szépen. Az oroszok eh, a gáz már nagyon régóta arra használják, hogy bizonyos országokat zsaroljanak. Az Európai Unióban sincs ez más. Két tehát például Észtországgal is eljátszották ezt a zsarolást. És itt igazából le is állították a gázszállítást Grúziában is, és felemelték az árakat. És a Valuta Unió esetében is. A balti országok, Kirgisztán esetében mind-mind-mind áremelés volt. És azért, mert az oroszoknak ott monopólium szerepük van. Boszniában, Szerbiában ugyan ez a helyzet. És ezek az országok is teljes mértékben a Kreml furujája szerint táncolnak. Azt akarjuk, hogy az Európai Unióval is ez legyen. Tehát sokkal rosszabb lesz a helyzet. Ukrajnában már nagyon rossz a helyzet. A bizottság hogyan akadályozza meg, hogy ne legyen ez a jövőben Európában? Hogyan írja el a bizottság az, hogy ne legyünk teljes mértékben függők az oroszoktól a jövőben? Köszönöm. Most eh, Krisztofor és két percre. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt a parlamentben mindannyiunk eh, kötelessége, hogy objektívek legyünk. Amióta megválasztottak európai parlamenti képviselőnek, sokszor hallom az Európai Parlamenttől, a bizottságtól, intézményektől, mindenkitől azt, hogy az Európai Unió önálló kell, hogy legyen az energiaellátás szempontjából. Független kell, hogy legyen az Európai Unió, diversifikálni kell az energiaforrásokat, pontosan azzal a célral, hogy ne függjünk, ne legyünk túlszai egyfajta energiaforrásnak. Mindenki maga kell, hogy megítélje, hogy ezt a függetlenséget el tudjuk elérni az Északi Áramlat 2-es projekttel. A biztos nagyon helyesen ma is azt mondta, hogy az Európai Uniónak több energiabeszerzési forrással földgázbeszerzési forrással kell rendelkeznie, most és javaslatokat kell kidolgozni. Vannak javaslataink, az egyik javaslat, hogy vizsgáljuk meg a belső forrásainkat, például kelet, a dél-keleti területeken is vannak ilyen források, de máshol is, amelyeket maximálisan ki kell használni. Azért, hogy amennyire csak lehetséges legyünk függetlenek, és ne csak egy vagy két forrástól függjünk. A dél-keleti, tehát a mediterrán, a földközi tengeri terület keleti része, például Ciprus, alternatív forrást jelenthet az energiahordozók tekintetében Ciprus, Izrael, Törökország, Görögország is szóba jöhet, és más régiók is alternatív forrás jelenthetnek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy koncentrálnunk kell más megoldásokon is, olyan megoldásokon, amelyek a jövőben is megakadályozzák, hogy bármely beszerzési forrásnak a függőségében éljünk. Konkrét javaslatokra van szükségünk, olyan javaslatokra, amelyeknek perspektívája van, jövője van, és maximálisan ki kell használni a földközi tengeri keleti területeket olyan infrastruktúrákat kell kidolgoznunk és kiépítenünk, amely az Európai Uniót, a polgárokat és az energiaellátás függetlenségét szolgálják. Jeppe Kofot. Köszönöm szépen. Kofa képviselő kap szót. Köszönöm. Ne bővítsék az északi áramlatot. Ez teljesen egyértelmű. Az Energia Unió érdekében kell együttműködnünk, fenntartató energiát akarunk, az északi áramlat pedig ezen célok szöges ellentéte. A balti szomszédaink és Lengyelország megkörülésével izolálja elszigeteli Ukrajnát. Igazából nincs szükség a új északi áramlatra, hiszen a régi sincs teljesen kihasználva. A gázvezeték gyengíti Európát, függővé teszi Oroszországtól. És most szerintem, aki Szíriában bombáz, az nem érdemli meg az európaiak támogatását. Ne legyünk függők az orosz gáztól. A hatékony, fenntartható energiát képviseljük az Energiaunióban, és igazi európai energiapiacot szeretnénk. És remélem biztos úr, hogy ezt a célt követik. Köszönöm. Tak. Uh... David a Köszönöm az ECR frakció nevében, Jackiewicz képviselő következik. Köszönöm szépen, szeretnék arra emlékeztetni, hogy hazám Lengyelország az északi áramlatról folyó tárgyalások elején már fellépett a projekttel szemben. Ez egy olyan befektetés, ami közép-kelet-európa energiabiztonságát kockáztatja, és nem illeszkedik az Európai Unió energiapolitikájába sem. Egyébként a szolidaritás elvét sem szolgálja. Vannak ugyanakkor olyan szubjektív egy, egyének, illetve vállalkozások, amelyek nem veszik figyelembe ezeket az érdekeket, nyomás alá kerülnek az Európai Unión kívüli államoktól, kormányoktól Elhangzott, hogy az energiabiztonságot növeli az európai piacon ez a gázvezeték. Valójában az ellenkezője igaz, destabilizációhoz vezet, monopóliumhoz vezet, és csak egy Európai Uniós tagállam számára biztosítja az energiabiztonságot. Hol van az a fokozott szolidaritás, amiről olyan sokat beszéltünk például a menekült kérdéssel kapcsolatban? Biztos úr, készült elemzés az északi áramlat projektről, hogy ez mennyibe felel meg az energiacsomagnak? Most a úr Csaba. Most uh, Molnár Csaba kap szót. Egy percre. Elnök úr,

Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ez a beruházási projekt az északi áramlat második szakasza elsősorban nem gazdasági projekt, sokkal inkább politikai, hiszen előnyöket tudnak kovácsolni, méghozzá egyoldalúakat a nagy nyugati koncernek. A Gazprommal működnek együtt, és a Gazprom gyakorlatilag még kiépíti a piacot, így is uraló helyzetét, és hogyha már a monopóliumokkal szemben fel akarunk lépni, akkor itt lenne az ideje. Azt hiszem, azt látjuk egyébként, hogy a szolidaritást lábbal tiporják éppen a 28 tagállam kormányai hogyha a legnagyobb európai államok szolidaritást kérnek más államoktól, például a menekültválság kapcsán, akkor azt mondjuk, hogy legyünk szolidárisak az energiabiztonságban is. Ez nem csak az említett projektre vonatkozik, hanem a Lisszaboni szerződés szerinti előírásokra is. Igen, és le kell állítani ezt a beruházást. Köszönöm szépen. Egy percben, Griffin asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az energiabiztonsága fő kihívása az Európai Uniónak. Az Egyesült Királyságban lényegesen növekedett az import függőség az elmúlt években, mindenek előtt a földgáz esetében. Ebben az összefüggésben azt szeretném hangsúlyozni, hogy az energiabiztonságra irányuló megoldások azt jelentik, hogy a piaci integrációt el kell mélyíteni, és törekednünk kell az energia hatékonyság erősítésére, és a megújuló forrásokat kell fejleszteni. Az északi áramlat kapacitásának duplázása olyan következményekkel jár, amiket nehéz elfogadni. Kanyetta úr az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy az energia energiapiaci törvényeknek megfelel ez az új projekt, és vizsgálják meg, hogy mit is jelent a megduplázása a kapacitásnak a kelet-közép-európai országok vonatkozásában. Az érdekünk az, hogy egy átfogó megoldást találjunk az energiabiztonság érdekében, és amely minden tagállamnak a javára szolgál. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a projekt ehhez a megoldáshoz hozzájárul. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a kegysi eljárás következik. Nagyon hosszú a listánk, és azt kérem ezért, hogy tartsák be az erre szánt időt. Hetman úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, azt hiszem minden elhangzott már a mai napon, amit el akartunk mondani, ezért csak a legfontosabb pontokat ragadom ki szolidaritás, a jogok betartása, az Európai Unió alappilléreiről beszélünk, és nagyon sokat beszélünk éppen az utóbbi időben ezen értékekről, és ezek azok az értékek, amelyeket minden vita során ma emlegettünk. Most természetesen a szolidaritás fontos minden tagállam számára, de hát vannak gazdasági kérdések is az északi áramlat második szakaszával kapcsolatban. Európaiként ez alapján mondom, hogy nem támogatom. Deputat Toro Claudian Franzulica. Franzulica képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Liszett biztos úr, amikor 2014 márciusában az Európai Tanács azt a következtetést vonta le, hogy ki kell dolgoznunk egy tervet arra, hogy csökkentsük az energiafüggőséget Oroszországtól. Azt javasolták, hogy egyrészt a meglévő beszállítókkal, kivéve Oroszországot meg kell erősíteni a kapcsolatunkat, és új politikát kell követni új energiaforrások felkutatása érdekében. A tény az, hogy az északi vezeték negatívan fog hatni a közép- és kelet-európai országokra. Csak bizonyos EU országok érdekeit és vállalkozások érdekeit szolgálja. A szolidaritás elve ellenében mutat, és ellenében mutat a közös stratégiának is, amelyet az bizottság a tagállami igények alapján kidolgozott. Nagyon negatív lépés ez néhány Európai Uniós ország részéről, negatív az EU szolidaritás és kohézió szempontjából. Úgy gondolom, hogy az európai energiabiztonsági stratégiánkat kell követni, hogy ha nem akarunk kitettek lenni a szállítás megszakításának, aminek lehet politikai oka, lehet infrastruktúrális vagy mechanikus probléma az oka. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Az északi áramlat kettes azt mutatja, hogy az energia területén is a gazdasághoz döntéseket. Merkel megerősítette, hogy nem hagyja cserben Ukrajnát. Azonban egyidejileg azt látjuk, hogy német vállalatok a Gazprommal megalapodást kötöttek, hogy felépítik az északi áramlat kettest. Hát ez a legegyszerűbb megoldás. Azonban a fogyasztóknak mégiscsak hozzá kell férni az energiához. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy diverzifikáljuk az energiát. És legyenek délen is utak. Az én országom, Görögország számára ez különösen fontos. Az iráni fejlődést is vegyük figyelembe. Ott van Egyiptom, Izrael, Ciprus, és Görögország környékén is létre kell hozni az új infrastruktúrát. Tehát ki kell használnunk az energiát, hogyha energia körülvesz minket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bronyis Ropé képviselő. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, ezt ne csak kereskedelmi projektnek nézzük, tehát egy sokkal tágabb képre van szükségünk. Meg kell vizsgálnunk az energiapolitikát, meg kell vizsgálnunk a klímaváltozást, és nyilvánvaló, hogy ez a projekt nem erősíti az energiadiverzifikációt. Ezen kívül a prioritásainknak sem felel meg az energiabiztonságnak például. Nincsen szükségünk még egy ilyen energiainfrastruktúrára, amely függővé tesz minket. A Balti-tengeren már megvannak az alternatív gázellátási források. Tehát Litvániában van például egy folyékony gázterminál. Sajnos kapacitásának csak egy harmadával működik. Remélem, hogy ez a projekt nem újabb hiba lesz a politikánkban, hiszen nem eh, áll az európai politika érdekében, nem támogathatjuk. Köszönöm. Köszönöm. Az Európai Bizottság részéről Miguel Arias Cañete biztos. Thank you, thank you, President. Honorable members, I, I... Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a megjegyzésekért, és nagyon örülök, hogy egyformán gondolkodunk ebben a témában. Hadd ismételjem meg, hogy az energiabiztonság konszexusában ez egy olyan politika, amit a bizottság fejleszt ki. Támogatunk minden diversifikációs projektet, és a folyékony gázra vonatkozó stratégiát ennek az évnek az elején dolgoztuk ki, és rendkívül fontos az energiaellátás függetlensége a jövőben is. Támogatjuk azokat a fejlesztéseket, amelyek a déli vezetékre vonatkoztak, ez nagyon fontos a transatlanti vezeték is. A jövőben nem csak Azerbajdzsánhoz fogunk kapcsolódni, hanem Türkmenisztánhoz is, és még az iráni gázt is be tudjuk így szerezni. Új fejlemények vannak a földközi tenger mentén. Amikor most beszélek, akkor jelentős mennyiségű gázszállításáról történt döntés. Az Ibér-félszigetet is szeretnénk bekapcsolni, összekapcsolni Közép-Európával, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy a déli gázhoz hozzá lehessen jutni. Sok diversifikációs projekt van folyamatban most. A stratégiánk az erőforrás és az útvonalak diversifikációja. Az északi vezeték nem szól ellenében ennek a projektnek, sőt, ellenkezőleg hozzájárul ahhoz, hogy ne egy beszállítótól és ne egy útvonaltól függjön Európa. Pontosabban a projekt a, meg tudja kerülni az ukrán tranzitvonalat, egy vonalon tudja az orosz gázt behozni, és az Gazprom domináns helyzetét a Németországban csökkenteni tudja 40-ről alacsonyabb százalékos összegre. Ezért a beszállítási biztonságot is szolgálja, és pontosan ebben a szellemben nagyon fontos, hogy biztonságos tranzitot lehessen kialakítani Ukrajnán keresztül az Európai Unióba érkező orosz gáz érdekében. Ahogy korábban is mondtam, az orosz gáz beszállítás csak szemben diversifikációra kell törekedni, és ezért fontos, közös érdekünk ez a diversifikáció, uniós támogatást kell biztosítani. Biztosítom önöket arról, hogy továbbra is szigorúan értékelni és ellenőrizni fogjuk az északi áramlat projektet, teljes mértékben tiszteletben tartva a tisztességes versenyre vonatkozó piaci szabályokat Egyeztetünk a német szabályozó hatóságokkal is azért, hogy részletesebb információt kapjunk a projektről. A bizottság meg fogja vizsgálni a Nord Stream 2-es projektnek a törvényességét, és a parlamentet tájékoztatni fogom minden fontosabb fejleményről ebben a témában. Ezért a kereskedelmileg megvalósítható vagy sem, azt a vállalkozásoknak kell eldöntenie, de a bizottságnak a feladata az, hogy az Európai Uniós aki teljes mértékben tiszteletben legyen tartva. Ahogy mondtam, az északi áramlat projektje teljes mértékben tiszteletben kell, hogy tartsa az európai törvényeket, a környezeti, a verseny és az egyéb szabályokat. Én személyesen is oda fogok erre figyelni. Köszönöm. European Council. Az Európai Tanács Nikola Schmidt. Tisztelt elnök úr, röviden. Az elnökség köszöni az Európai Parlamentnek ezt a nagyon hasznos vitát és az érdeklődést, amit mutat a energiabiztonság tekintetében beleértve az északi áramlat vezetéket, gázvezetéket is. Valójában az energiabiztonság rendkívül fontos téma az Európai Unió, az európai állampolgárok és az európai gazdaság számára. Az energiabiztonság, és az a vita is bizonyította, több aspektussal rendelkezik, gazdasági, környezeti, de geopolitikai aspektussal is. Az Unió egységesen kell, hogy gondolkozzon, közös célokat kell, hogy szolgáljon, és egyhangon kell, hogy szóljon. A, olyan keretet kell kialakítani, ami lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy céljait elérje. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a biztos úr mondott. Szeretnék idézni abból, amit az Európai Tanács március 15 9 20 következtetései tartalmaznak. Annak megoldása, hogy az összes megállapodás, ami gázbeszerzésre vonatkozik külső beszállítóktól, teljes mértékben meg kell, hogy feleljen az Európai Uniós jognak, vagyis megerősítve az átláthatóságot ezen megállapodások tekintetében és kompatibilitásukat az Európai Uniós jogszabályokkal, az energiabiztonság tekintetében. Amit a biztos úr mondott, pontosan eh, ebben az értelemben hangzott el. Az elnökség tolmácsolni fogja az itt eh, kifejezett eh, aggályokat. Köszönöm szépen.